Ważne ogłoszenie. Fontos bejelenteni valóm van az önök számára. Proszę o uwagę. Fontos bejelenteni valóm tehát van, tehát mindenki számára kérem a figyelmüket. Koleżanki i koledzy! Kedves kollégák! Elkezdjük az Európai Parlament épületeiben hivatalosan a wifi hálózatok működtetése megkezdődött. Ennek köszönhetően mostantól az épületek bármely részében, az Európai Parlament épületeinek bármely részében használhatják a wifi-t, az okostelefonjukat, a tabletjüket, vagy pedig a notebookjukat használhatják. De nem csak a plenáris ülésteremben áll fel a kapcsolat, és nem csak az üléstermekben, hanem az összes helyiségben, folyosón, bárhol vannak, használhatják az Európai Parlament wifi-jét. Óriási, hogy nem mondjam hatalmas változás ez és így másként tudjuk felhasználni az időnket a parlamentben, hiszen ez nagyon fontos minnyájunk számára. Ennek kapcsán gratulálni szeretnék az ITEC főigazgatóság munkatársainak, valamint Villand alelnök kollégámnak, aki mögöttem ül, aki sok munkát tette, míg a e projekt sikerre vittetett. A wifi hálózat az egyik, eh, a sok eh, innováció közül az egyik, amelyet idén bevezettünk az ITEC főigazgatóság, és um, alelnök kollégánk munkájának segítségével az EPI Directorit, eh, az elektronikus plenáris szavazási rendszert, az e komité rendszert, a Europa Mobile-t elérhetjük, valamint az IPEX honlap is egykönnyen elérhető. Mint tudják, nagyon sok módosítást hajtottunk végre, amelyek megkönnyítik a munkánkat. Még egyszer megköszönöm a főigazgatóságnak a munkáját, és köszönöm minden résztvevő szolgáltatásnak, szolgálatnak a munkáját, akik hozzájárultak, hogy parlamentünkben mindenhol ne teszhetünk, és köszönöm persze Villant kollégámnak is. E, most pedig térjünk do a Dzisiaj...